mitteilung des protokolls der gestrigen a tegnap elfogadott szövegek már rendelkezésre állnak megkérdezném hogy ezek ellen van e ellenvetést mivel nincs akkor ezzel érvényestetjük a jegyzőkönyvet az